Alex. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Tisztelt Nemzeti Parlamenti képviselők, kezdjük is meg a következő ülésszakot. Örömmel köszöntöm Önöket ezen következő ülésünkön, amely úgy vélem nagyon fontos, hiszen a gyermekek a legsérülékenyebb, és őket érintik leginkább a migrációs válság hatásai. A számok is növekszik. Egyes területeken a beérkezők 30-40%-át gyermekek teszik ki, akik Európába érkeznek, és Európának a biztonságot kell jelenteni a gyermekek részére. Nagyon is időben vagyunk, időszerű ez a kérdés, ugyanis többen részt vesznek holnap a plenárison az ülésen, amelynek keretében az eltűnt gyermekekkel kapcsolatos kérdésről is szó lesz. Azt követően, hogy az Európol tavaly évben riasztott, és az FRI számos jelentést hozott ki ezen témakörben. Ez, ez, e- ez óta rengeteget, e, rengeteg erőfeszítést fordítottunk azon gyermekek felkutatására, akik eltűntek Európában. Azért vagyunk itt, mert a parlamenten belül éppen revízió alatt áll a menekültügyi csomag, a különböző, az irányelv, a Dublini rendszer, a kvalifikációk eleme a Eurodac rendszere és a befogadási irányelv is. Ezeken a területeken muszáj egyesítenünk az erőinket önökkel, ugyanis közös feladatunk ez a kérdés. Örömmel várom a hozzászólásaikat. Kiváló panel vesz körbe engem a mai napon. Enzo Bianco, Vincenzo Bianco ül a balomon, Katalia, Szicília, polgármestere, Szicília pedig kifejezetten a frontján áll ezeknek a mozgásoknak. Főleg a, fizet, a kísérő nélküli gyermekek fogadásában. Gratulálok az eddigi munkájához, és a jövőbeli munkájához is, melyel Olaszország életeket ment a Mediterráneum területén. Emellett Martin Erklünemant köszöntöm még itt, aki részletesebben bemutatja a német megközelítést a kísérő nélküli gyermekek kezelésében. Németország az egyik olyan ország, ahol, amely eh, rengeteg eh, kísérő nélküli gyermeket és fiatalt fogadott be. Tin Verstegen úr a következő vendégünk, aki a NIDOS alapítvány irányítója, és ezt fogja nekünk bemutatni, hogy pontosan milyen nemzeti kontextusban működik a hol hollandiai gyámság rendszere. Végül, de nem utolsó sorban pedig Omid Mamudit köszöntöm jobb oldalt, az Ensan Commandes Förbuntól, Svédországból, ahonnan ön érkezett, és a Libe szakbizottság egy hivatalos ö, csoportjával látogathattuk meg szervezetüket. Lenyűgözött, hogy mennyi mindent tudtak tenni a társadalom különböző szintjein a gyermekek érdekében, hogy megmutassák, hogy ezek a gyerekek nem terhet jelentenek, hanem lehetőséget, amennyiben képesek vagyunk őket integrálni a társadalmunkban. További időhúzás helyett szeretném még Katalina Kinicsit is, Natalie Krisbeket is üdvözölni, Jim Lambertet, valamint számos más kollégát, akik a gyermekjogok csoportjából érkeztek. A gyermekek legjobb érdekeinek megfelelő tényezőket szeretnénk itt egymással kombinálni. A gyermekek ugyanis migránsi státuszoktól eltekintve elsősorban mindig is gyermekek maradnak. A migráció területén ezért rengeteg fókusz kell rájuk irányítani. Néhány gyakorlati információ következőkben. Amikor a előadóink végeztek hozzászólásaikkal, megadom a lehetőséget a nemzeti parlamentek képviselőinek. Kérem, hogy regisztráljanak, hogyha szeretnének hozzászólni vagy kérdezni. Ehhez az űrlapot a titkárságtól kaphatják meg. A kollégáknak hasonló a rendszer, mint általában, kérem csak emeljék fel a kezüket. Mindenkinek maximum két percet adunk. A regisztráció ezzel megnyílik, és a regisztráció sorrendjében adjuk majd meg a szót a jelentkező képviselőknek. Most először megadom a szót Vicenzónak a balomon. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget. Ahogyan elmondta, Katánia polgármestere vagyok, és az olasz delegációt vezetem ebben a dosszéban. Nagyon sokat veszek részt tehát ilyen megbeszélésekben, Emellett két véleményben is előadó voltam a régiók bizottságában. A menekült jogokra vonatkozóan és a nemzetközi védelemre vonatkozóan. Ez a javaslat az Európai Bizottság részéről szeretne nagyobb harmonizációt hozni a különböző jogalkotások közé, hiszen nagyon különbözőek a támogatási intézkedések, és különbözőek az eljárási igények. Én magam is Szicília egy nagyvárosának a polgármestere vagyok, és az elmúlt pár évben valóban az előterében álltunk a migrációs válságnak és a migránsok megmentésének, hogy minél több emberéletet tudjunk megmenteni a tengertől, és nemzetközi védelmet tudjunk nekik adni. A parti őrség nem csak Olaszország, hanem más Európai Uniós és nem EU-s országok parti és segítette a munkánkat. Meg tudunk benne egyezni, hogy kötelezettségünk minden emberi életet megmenteni, legyen az férfi, nő vagy gyermek. Túl sok ember veszett már a tengerbe. Ugyanakkor nagyon sok embert meg is tudtunk menteni, akik a tengerben fulladtak volna meg nélkülünk. Abban is egyetértünk, hogy a nemzetközi humanitárius elveink is ugyanabba az irányba mutatnak. Ezért nagyon sok kétségbeesett embernek adtunk lehetőséget, akik Katániában a küszöbünkre érkezett. Tökéletesen egyedül érkeztek, és 2013-ban ismerhettem fel, hogy vészhelyzettel állunk szemben. Olaszország kormánya és az EU szinte képtelen volt ezt az óriási válságá duzzadt migrációs hullámot kezelni. Több olyan hét volt, amelynek során minden egyes sportcsarnokot és termet át kellett alakítanunk annak érdekében, hogy a menekülteket tudjuk befogadni, akik nagyrészt Szíriából érkeztek, de részben Eritrea és Afganisztán részéről is. Emellett más országok, a szubszaharai afrikai országok is képviseltették magukat. Az idő elteltével az olasz kormány felállított számos olyan szakpolitikai intézkedést, amelynek segítségével képesek voltunk a terhet megosztani a többi beérkezési kikötővel, és átalakíthattuk a menekültek fogadásának allokáciáját a különböző területek között. Jelenleg mintegy 2000 közösség iratkozott fel a programban való részvételre. Ez a program teszi lehetővé számunkra, hogy védelmet nyújtsunk ezen menekült jogot keresőknek. Tapasztalatom fényében két olyan dolog van, melyre mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet. Ezek főképp a gyermekekre vonatkoznak. Az elmúlt pár év során nagyon nagy számú menekült érkezett a partjainkra, és egyre nagyobb ezen belül a gyermekek aránya. Nemrégiben egy hét alatt 800 ember érkezett Szicíliába, és ennek mindegy egyharmada az első felmérések alapján kísérő nélküli fiatalkorú nem tudjuk pontosan, hogy kiszámít ebbe a kategóriába, hiszen vannak olyan személyek, akikről nem tudjuk megállapítani, hogy 16 év alattiak vagy felettiek, főképp, ha nincsenek velük dokumentumok. Az én személyes tapasztalatom alapján pedig, és nem szeretnék nagyon részletekbe menni, alapvető fontosságú és elengedhetetlen, hogy kiépítsünk egy megfelelő kezdeményezést az EU, a közösségek részéről, amely már úton van, de egyelőre még nem tesz elegendőt ezen a területen. Nagyon komoly vészhelyzettel nézünk szembe, amelyet muszáj tudnunk kezelni. Két év múlva és öt év múlva továbbra is olyan helyzetben találjuk magunkat, melyben ugyan ezek a problémák ismétlődnek. Ezért muszáj felállítani egy megfelelő kezelési rendszert, megfelelő szakpolitikát ehhez gazdasági együttműködés kell azon országokkal, ahonnan ezek a menekültek érkeznek. Ezzel kapcsolatban sincsen már kétség. Amennyiben kész, képesek vagyunk szélesebb rétegben beruházni ezen országokba, lehetőségek létrehozni ezen embereknek, ahogy képesek legyenek ott megélhetést találni, azzal már komoly lépést tennénk a probléma megoldása irányába is. Emellett elengedhetetlen az emberkereskedelemmel való leszámolás is, a bűnszervezetek felszámolása a katániai fiskális ügyvéd, ügyész hivatala megvizsgálta, hogy pontosan milyen jogkörökre van szükség ezen témakörök felderítésére. Annak érdekében, hogy a bűnszervezetek szervezői és az emberkereskedők valóban bíróság elé kerülhessenek. Ezek az emberek részben már elítélésre kerültek rettenetes erőszakos cselekményekért, Egyeseket már azonosítottak, mint bűnösök, mások teljes mészárlásokat hajtottak végre a saját országukban, vagy elkezdtek számos, több tucat embert egy nagyobb hajóval, majd átültették őket egy kisebb csónakkal, amelynek során sokan sírban lehetik halálukat. Ezeket az embereket feltétlenül bíróság elé kell vinni. Ez az egyik legfontosabb témánk. Azután az egész témakör a kísérő nélküli fiatalkorúak kérdése. Muszáj megvédenünk a jogaikat, és képesnek kell lennünk az intézkedéseinket még jobban megszilárdítani. A régiók bizottsága előtt is folyamatosan felhozom ezen témák fontosságát, például a gyermekjogok biztosítását és a gondviselő vagy gyám kinevezését, melyek segítségével megvédhetnénk őket a bűnözéstől és az erőszaktól. Végül pedig utolsó gondolatmenetként. Meg kell védenünk a gyermekeket az esetleges erőszakos bűncselekményektől. Nemrégiben tartottunk egy fesztivált Olaszországban, a katolikus egyház egyik fontos fesztiválját. Gyönyörű ceremóniát tartottak, Kataniához közel is például. Van ott egy elhagyatott kert, ahol eh, az emberek már nagyon régóta lerakták a nem kívánt szemetüket. Azonban a helyi civil szervezetek összefogtak a helyi fiatalokkal, és ez a rengeteg fiatal közös munkával képes volt ezt a tulajdonképpen szemétlerakót valódi kerti alakítani. Virágokat ültettek, és a kertet már a végre úgy használhatjuk, ahogy azt eredetileg is szánták, gabonákat és virágokat termelünk tenyésztünk, termelünk rajta. Ez kifejezetten egy pozitív tapasztalat volt, egy olyan projekt, amely csodálatos virágzásba fordult. Köszönjük szépen, és gratulálunk! Ez valóban komoly munka volt. A migráns gyermekek vannak igazi válságban, nem pedig mi. Nem is annyira válság ez, mint tragédia, ezért az emberkereskedelem elleni irányelvben is éppen ezzel próbáljuk felvenni a harcot. Most pedig tovább is lépek egyből Martinára. Martina Ed Grünemann, németországi bíró fogja bemutatni nekünk a kapcsolatot a menekültügy és a polgári jog között a gyermekek védelmében. Köszönöm szépen. Mint családjogi bíró a gyere, kísérő nélkül gyermekek helyzetéről szeretnék Németországban beszélni. Nagyon sok menekült érkezett Németországban, mint az bizonyára tudják. Több mint 55 ezer kísérő nélküli kiskorú van közöttük Németországban. Ki minősül kiskorúnak? A kiskorú egy olyan személy, aki 18 évnél fiatalabb, akinek korlátozott jogképessége van, például szerződéskötésre, és a jogi képviselőjének a beleegyezésére van szükség, hogyha a beleegyezését adja. Ez a német polgárjogi törvénykönyvben is szerepel illetve a szülői felelősség leírásánál is szerepel mindez. Egy kísérő nélküli kiskorú, egy olyan gyermek, aki nem német állampolgár, és szülő vagy gondozó nélkül érkezik az országba. A német polgárjogi törvénykönyv azt mondja ki, hogy ha a szülők nem tudják a szülői felügyeleti jogukat gyakorolni, akkor a családjogi bíróságnak intézkedéseket kell hozni, hogy garantálják a gyermek érdekeit. A bíróság ezután felfüggeszti a szülői felügyeleti jogot, hogyha a szülők nem tudják ezt gyakorolni. Illetve ekkor a családügyi bíróság gondviselőt kell, hogy kinevezzen ezt a polgárjogi törvénykönyv a nemzeti, tehát országon belüli esetekre épp úgy előírja, mint a határon túli, határokon átívelő esetekre. Most szeretném tájékoztatni még önöket arról is, hogy 2015. októberében az a jogi kapacitás, hogy például a jogképességüknek, a, a, a fiatalok jogképessége, hogy menetkül státuszért folyamadjanak, 16-os életkorról 18-ra lett emelve. Azért, mert nagyon sok gyermek érkezett Németországba. És miért tettük ezt? Azért, mert hangsúlyozni akartuk azt, hogy elsősorban a gyermekek és ifjúságvédelmi szervezetek, gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek hatásköre kell, hogy érvényesüljön, hiszen elsősorban gyermekként kell tekintenünk ezekre a fiatalokra, akik védelmet és gondozást igényelnek, valamint jogi képviseletet, gondviselőt, hogyha nincs kísérőjük. Ez a képviselő dönt minden olyan kérdésről, ami releváns a gyermek élete szempontjából, például az idegenrendészeti törvény értelmében benyújtott kérelmekre. Ez azt jelenti, hogy először is egy gyermek a kísérő nélküli kiskorú, és csak másodszorban külföldi. Decemberben voltam itt egy konferencián, és azt gondoltam, hogy mindannyian így gondolkozunk, de megdöbbentett az, hogy hát a másik tagállamoknak teljes más jogi megközelítésük volt számomra, mint egy családi bírósági bírónak. Amikor látom a definíciókat arra vonatkozók, hogy ki mit tehet, egyértelműnek tűnik, hogy ezeknek a fiataloknak, ezeknek a gyermekeknek szükségük van gondviselőre. Ezért nagyon fontos a polgári jogi megközelítés, aki, amely előírja, amely keresi a gondviselőt, és gondviselő kijelölését írja elő. És amikor azt nézzük, hogy kísérlő nélküli kiskorúak valahol Németországban felbukkannak, akkor a helyi ifjúságvédelmi hatóság felelős értük. Ezután, ha áthelyezik őket Németországon belül, akkor az áthelyezés helye szerinti új ifjúságvédelmi hatóság állandó gondozás alá helyezi ezt a gyermeket. Ki képviseli a gyermeket? A kezdetben ez a két ifjúságvédelmi hatóság, és akkor utána ki lehet nevezni egy jogi képviselőt, egy törvényes gyámot, aki először ideiglenes védelembe veszi, másod ezután az áthelyezés, a végleges elhelyezés után pedig a második ifjúságvédelmi hatóság tájékoztatja az illetékes családi, családügyi bíróságot a gyermek érkezéséről és helyzetéről. Mi a bíróság feladata? Rendszeresen információt kér be az ifjúságvédelmi hatóságtól. Az rendszeres információszerzés néha nehéz lehet, mert vannak olyan esetek, amikor az informátorok, például a gyermekek, akik ideiglenesen gondozásba vették a gyermeket, mondjuk egy nagyon sürgős intézkedésre van szüksége ennek a gyermeknek, ha nincsen gondviselője, akkor mm, azonnal ki kell nevezni egy gondviselőt. De, hogyha van idő és lehetőség arra, akkor az ifjúságvédelmi hatóság vár, és ő megfelelő jogi képviselőt vagy gyámot nevez ki. Néha lehetséges felvenni a kapcsolatot a szülőkkel, mert előfordul, hogy nincsenek annyira messze, vagy technikai eszközök révén elérhetőekké válnak. A dokumentumok. Nagyon gyakran nincsenek dokumentumaik ezeknek a kiskorúaknak, és ez problémákhoz vezet. A dokumentumok hiánya. Például az életkor meghatározásának a problémájához vezet. Valóban kiskorúról van szó? Aztán a kérdés, hogy a szülők valóban nem tudják a felügyeleti jogukat gyakorolni? Hogyha valóban nem, akkor a legtöbb kísérő nélküli kiskorú ö, ugye jogi képviselőre szorulna, de legtöbb esetben technikai eszközök, mobiltelefonok, komputerek segítségével a gyermekek teljes mértékben rendszeres kapcsolatban vannak a szüleikkel, akik mondjuk például Törökországban vannak. De a bíróságnak feladata meggyőződni arról, hogy a szülők képesek-e, avagy nem gyakorolni a felügyeleti jogukat. Ezek a gyerekek gyakran olyan papírokkal érkeznek, amelyben a szülők lemondanak a szülői felügyeleti jogukról a mondjuk Németországban élő rokonok javára. Hogy ők képviselhessék a gyermeket. A valóságban azonban nem várható ez el. A felügyeleti jog felfüggesztése, tehát az első lépés, hogyha megbizonyosodunk arról, hogy a szülők ezt nem tudják gyakorolni, és ezután egy törvényes gondviselő kinevezése. Ez a bíróság feladata. A legtöbb esetben nem rokonokat, hanem hivatalos, szakmailag felkészült gondviselőket nevezünk ki. Ez a gondviselő minden helyzetben és minden szükséges döntésben képviseli a gyermeket. Elsősorban például tisztázni kell azt, hogy mi a legjobb út a gyermek számára, hogy menedéket, menekült státuszt kérjenek neki, vagy ideiglenes tartózkodási engedélyt, hogy tanulmányait befejezhesse, vagy családegyesítési folyamatot indítsunk el. És utána elfogadja-e a gondozó az idegenrendészeti hatóság döntését mondjuk a gyermek nevében. Ez egy fontos döntés. Aztán dönteni kell arról, hogy a gyermek pénzügyi támogatásért folyamodjon -e, és akkor folyamodni kell, ha szükség van erre. Aztán az oktatásra kapcsolatos kérdéseket is el kell dönteni minden egyes kiskorú esetében. Úgyhogy nagyon sok feladata van a gondozóknak, és éppen ezért olyan emberekre van szükségünk, akiknek van megfelelő pedagógiai tudása, kulturális tudása, akik ismerik a, az idegenrendészeti törvényeket, és a lehető legjobb módon tudják mindezennek a tudásával képviselni a gyerek érdekeit. Nagyon gyakran, például nyelvi készségek hiányában tolmácsal kell, hogy dolgozzanak a gondozók. Én csak a saját városomban lévő helyzetről tudok beszélni. Voltak olyan nagyon nehéz napjaink, de beszéltünk egy kollégával Münchenből, aki azt mondta, hogy 400 új gondozót neveztek ki egy nap. Manapság már kicsit javul a helyzet, egyre több gondozónk is van, aki rendelkezésre áll. Jelen pillanatban egy törvényjavaslat van tárgyalás alatt Németországban, amely szerint az áthelyezés helye szerinti ifjúságvédelmi hatóság dönt arról, hogy milyen típusú folyamodványt nyújtson be a gyermek, és milyen a legjobb idő. De sokat bírálják ezt a javaslatot, mert attól félnek, hogy a gyermeket képviselő hatóság nem megfelelően felkészült erre a feladatra. Nagyon kevés időm van, úgyhogy még egy utolsó szót hadd mondjak a kísérő nélküli kiskorúakról és azoknak a problémájáról, akiket olyan módon képviselnek, hogy kiskorúan házasságot kell kötniük, és a házastárs képviseli őket. Mi minősül kiskorú házasságának 16 éves életkor alatt a német törvények érvénytelennek tekintik a házasságot, 16 és 18 között pedig érvénytelné nyilvánítható. Általánosságban javítaná a gyermek helyzetét és felgyorsítaná folyamatot, hogyha több jóképzett gondozónk lenne, de azt elmondhatom, hogy jó úton haladunk, és fontos az, hogy ezeknek a gyermekeknek a megvédését megoldjuk. Nem százszázalékos ez a védelem, de akkor is nagyon fontosak ezek a lépések. Köszönöm szépen, bíróasszony, Martina Prünemann asszony, hogy a jogi kihívásokat felvázolta. Svédországban is több mint száz olyan lányal találkoztunk, akik házasan, akár gyermekekkel érkeztek, és óriási jogi kihívás ez. A különböző városok, helyhatóságok vizsgálják azt, hogy hogyan tudják megoldani ezt a helyzetet. Jogbiztonságra van szükség ezen kihívások leküzdésére. A törvényes gondozói és törvényes gyámi helyzetről most azonnal át is adom a szót Rástégen úrnak. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy a holland helyzetről a gyámságot, vagy pedig a gondozásba vételt, illetően hogyan áll a helyzet. Körülbelül ezer kísérlet nélküli kiskorú van intézményekben, ahol szakemberek foglalkoznak velük. És manapság megbirkózunk ezzel a feladattal, de ez 3000-rel több gyerek, mint korábban volt, de azért még mindig megbirkozunk ezzel a helyzettel, ezért szeretném elmagyarázni, hogy hogy is történik ez. 85%-a ezeknek a gyerekeknek olyan országokból jönnek, mint például Szíria, Irak, Afganisztán, tehát ahol háború van, és Eritreából is. 85% a gyerekeknek innen származik tehát nem igazából gazdasági menekültek. És mindegyik számára védelemre van szükség. Nos, hogy működik ez Hollandiában? arról is beszélek majd, hogy Európával hogy működik, ugyanis más ilyen gyámsági intézményekkel is együttműködünk Európában, és mi vagyunk az NG, ENGI, tehát ENGI szervezetnek az alapítói az pont eu val alatt megtalálják ezt. Nos, mielőtt a holland helyzetről beszélnék, fontos a meghatározást is. Mit jelent a gyámság Hollandiában vagy máshol? Nagyon erős definícióra van szükség, és tudom, hogy az Európai Bizottságnak vannak tervezetei és ezzel kapcsolatban. A holland meghatározás a következő. Ez egy egyszerű munka meghatározás. Tehát felelősek és elszámoltathatók ezeknek a gyerekeknél a jólétéről. Tehát olyan, tehát mint szülőknek kell nekik elszámolni ezekről, és felelősek. Tehát nem csak jogi képviseletet jelent, hanem gondozni is kell ezeket a gyerekeket. Tehát az egészségükről, az iskolázásukról, a jogi elájárosokról, tehát mindezekről, amely, hogy ezek megfelelően történjenek. Tehát ezek nem, nem mi magunk, egymagunk csináljuk, de mi vagyunk felelősség ezért. Nos, ez egy független szervezet, civil szervezet, a kormány fizet bennünket, de akkor is civil szervezet vagyunk ugyanis nagyon fontos, hogy függetlenek legyünk, mert néha a gyermekek érdeke más lehet, mint a kormány érdeke. És a gyermekek joga is nagyon fontos, ezért nagyon fontos a gyám. És ezt a gyámot az, a bíró jelöli ki, mint ahogy Németországban is hallottuk, hogyha valaki a szülei nélkül érkezik az országunkba, akkor egy jámra van szüksége, amelyet az, a bíró jelöl ki, és a polgári jogban van ez leírva, tehát hogy mit kell tenni, tehát a gyermek megfelelő fejled, fejlődése veszélyben van, akkor nekünk közbe kell lépni, és mi közbe is lépünk, mivel ez benne van a törvényben ugyanis a gyakorlat nem mindig ugyanaz, mint ami a térvényben van. Tehát így ez, a mi helyzetünk erős a gyermekvédelmében felügyeleti jogot is gyakorolnak felettünk. 600 ember dolgozik a mi szervezetünkben, és és az ifjúsági felügyelet felügyel bennünket szakmai módon kell szerveződnünk, van, vannak tanítsutványaink, minden évben ezt felülvizsgálják, és minden évben igazolni kell a mi munkatársainak, hogy tanulmányokat folytatnak, és más feladatokat is ellátnak. Tehát mi tapasztalt szakemberek vagyunk, szociális munkások, mi képezzük őket, megpróbáljuk nekik megmagyarázni, hogy mennyiben más a helyzet, mint a holland gyerekeknél, és megpróbáljuk a módszertant is megtanítani nekik. Néha nehéz kiejteni ezt a szót. Egy szakmai szervezet számára fontos döntéseket kell hozni a gyermekek számára, de nem egyedül tegyük, hanem egy csoportban, csapatban, és felügyelnek bennünket, a kollégák támogatnak bennünket politikai tanácsadók vagy pszichológusok, amelyek mind a szervezetnek a munkatársai. Tehát nem egy üre, légüres térben dolgozunk, hanem a kollégák, a partnerek is hallják, hogy mit tegyünk. Tehát ők meg tudják mondani, hogyha nem megfelelően végezzük a munkánkat, és ezt kiavítják a döntéseket illetően. Jobb nem, a, a gyámnak a helyzete a, ebben a rendszerben. Nagyon fontos ezt megmagyarázni. Hollandiában nagyon jól szervezettek a dolgok, tehát ez a kíséret nélküli kiskorúaknak van ez az egyetlen szervezete Hollandiában, és ezért egyetlen kérelmezési központhoz kell for, fordulni és ennél a szervezetnél kérik akkor a menedék, menedékjogot, és amint odaérnek, akkor már találkoznak a gyámukkal. Ez fontos megmagyarázni, mert más országokban, mint például a Németországban nem biztos, hogy az első nappal találkoznak már a gyámmal. Tehát ez e, e, a tanulság az volt, hogy például az Algériából érkező lányok mind prostituáltként végezték, nem csak Hollandiában, hanem Belgiumban, Olaszországban és máshol. És a felelős miniszter megkérdezte a parlamentet, hogy mit tesznek ezzel kapcsolatban. Erre az, az volt a válasz, hogy mi semmit, a gyámnak kellene intézkedni. És akkor hozzánk fordultak, és azt mondták, hogy igen, mi vagyunk a felelősek itt az újságban bizonyos számok voltak, 250, aztán máshol 6 szerepelt, stb. Aztán a belgiumi számok is mások voltak. Tehát ezek a lányok mind eltűntek, mielőtt gyámokat rendeltek volna ki melléjük, és ezért ma már az első naptól kezdve áll mellettük, azért, hogy láthassuk, hogy minek vannak kitéve, hogy ne legyenek az embercsempészet a többi. Tehát ez azt jelenti, hogy 15 éves korok, korukig minden gyereket családokba helyezünk el, nevelő családokban, Eh, akik ugyanabból a kultúrából származnak. Ugyanis, hogyha eh, hogyha nagy központokba mennek, akkor túlságosan kiszolgáltatottak. Aztán ha a fennáll a veszélye annak, hogy ö, eh, emberkereskedelemnek az áldozatai lehetnek, akkor vannak biztonságok háza, ha, ahova mehetnek. Ö, akkor segítünk nekik később, később, ha lesz idő, akkor elmagyarázom, hogy hogy működik ez mert ez más, mint a többi országban. Tehát akkor már van egy gyám az első naptól kezdve, ott volt, és látják, hogy hova kerül ettől a pillanattól kezdve. Hogyha nincsen más szükség, akkor egy, egy specializált központba kerülnek, a kíséret nélküli korúak otthonába, és ez az első hónapban ez történik. Tehát menekült kérőként a gyám felkészíti őket, hogy ide kerülnek, az ügyvéd is felkészíti őket, aztán egy orvosi vizsgálaton esznek, esnek át, és és aztán elmondják nekik, hogy maradhatnak-e Hollandiában, van nem. És hogyha maradhatnak, akkor a gyám fog foglalkozni a következő fázisokkal. Akkor kis családi egységekben vagy közösségekben lesznek elhelyezve, vagy pedig nevelő családokhoz kerülnek. A gyám minden esetre arról gondoskodik, hogy megfelelő környezetbe kerüljenek, tehát látja agyám, hogy hogyan fejlődik ezt a, ez a gyerek, minden hónapban meglátogatja, és megkérdezi őket, hogy hogy vannak, az iskolai eredményeiket is megnézik, tehát foglalkoznak velük. Ezt mind szakemberek végzik, végzik akik tudják, hogy hogyan tudják elnyerni ezeknek a gyerekeknek a bizalmát, hiszen és azt is tudják, hogy ezek a gyerekek nagyon nehéz helyzetekből kerültek oda. Jó, jó, akkor most látom, hogy már sokáig beszéltem, akkor megpróbálom befejezni. A, tehát nagyon fontos, hogy mindegyik gyereknek meg lesz ilyen az egyéni tapasztalata egy gyámmal. És a gyermek elhelyezése vagy újra elhelyezése úgy történik, hogy figyelembe vegyék a gyerek jogait, az érdekét, és, és a lehetség szerint elsősorban családokhoz kerülnek, és minél kisebb ez a befogadó család, annál jobb. Köszönjük szépen. Remélem, hogy ezek az anyagok, mind a Martinái és az öné is, az rendelkezésre állnak a kollégáknak hiszen nagyon fontos és érdekes számunkra. Mielőtt Omának, Omitnek megadom a szót, akkor most megadnám a szót kérdéseknek csak Bianco úrhoz, mert neki el kell mennünk. Nagyon sokan jelentkeztek már. Jó, Barbara Spinelli. Nem kés több, mint két perc. Köszönöm szépen. Köszönjük Bianco úrnak a megjegyzéseit. Van egy kérdésem. Hiszen megjegyezte, hogy az európai menekültügyi politikának a harmonizálása jó ötlet. De azért ez egy kétélű kard, ez a harmonizáció, mert hogyha megnézzük az új rendeleteket, rendeleteket amelyeket a bizottság javasolt az irányelvhez, akkor a harmonizáció azt jelenti, hogy inkább lejjebb visszük a szintet, mint fölfelé. Tehát nem veszik figyelembe a jó bevált gyakorlatokat a különböző országokban. Különösen a képesítéseket illetően, vagy vagy azt az időtartamot, illetve hogy meddig maradhat egy gyerek, ezt egy évre fogják lecsökkenteni, pedig más országok, például az ország sokkal nagy lelkűbb, ott öt év ez az időszak. Most pedig akkor mindegyik országnak, tagállamnak ugyanezt az egy rövidebb időszakot kellene bevezetnie. Ezért mondom, hogy lejjebb megyünk a normákban. Aztán állandóan felülvel vizsgálják a döntéseket, és visszavonhatják, attól függ, hogy milyen biztonságos listák vannak, amelyek persze sosem biztonságosak annyira. Nos, aztán ezen kívül jogosan ismerte el a kutatási és mentési műveleteket illetően az olasz parti őrségetnek elismerte a munkáját. Hétfőn a Frontex képviselő Jegeri úr azt mondta, hogy ezek a biztonsági műveletek, amelyeket civil szervezetek végeznek, véget kell, ezeknek a műveleteknek véget kell venni, vetni. Tehát azért, hogy jobban harcolhassanak az emberkereskedelem ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valóban beszéltem a harmonizációról, de ezzel alatt azt értettem, hogy azt hiszem, amikor a kritériumokról beszélünk, amelynek alapján megítélik a menedéki státuszt. Ezt illetően most teljesen más a helyzet a különböző tagállamokban. Vannak, amelyek a szíriaiak esetében ezt elismerik, mások pedig nem. Az afgánokkal ugyanez a helyzet. Tehát ezért a harmonizáció fontos. De a, az időtartamot illetően, hogy meddig tart egy tartózkodási engedély, azok olyan kérdések, amelyeknek a gátjait meg kell szüntetni. És nagyon sok képviselő azt mondta, hogy a harmonizáció az jó dolog, de nem a legrosszabb szempontokat kell harmonizálni. A Katániában, az én városomban találkoztam az egyik képviselő, a Frontex és az Europol és más szervezet képviselőivel, ahol megegyeztünk, hogy Az, hogy a Frontex Lengyelországban van, Varsóban, inkább egy geopolitikai döntés, mint egy műveleti, hiszen Katániában is van egy ilyen műveleti központ. De csak egy dologban értek egyet, hogy ezek ezek a műveletek területi vizeken történnek hiszen vannak olyan civil szervezetek, amelyek a líbiai partok mellett végzik a munkájukat. Ez egy másfajta művelet. Tehát meggyőződésem, hogy szükség van a kutatásra, a mentésre a vizeinkben, és nyilvánvalóan előre léptünk az egy pár évvel ezelőtti helyzethez képest. Persze arról beszélhetünk, hogy vannak-e civil szervezetek, amelyek a libiai területeken szervezik meg a, a migránsoknak az elindulását, és aztán libiai területi vizeken mentik ki őket, vagy még vizekből mentik ki őket. Itt egy olyan szervezetre van szükség, ahol humanitárius folyosók vannak. Tehát, hogyha az emberek olyan országokban jönnek, ahol ott lehetne tenni valamit, akkor az olcsóbb. Elnök, köszönöm szépen az itt létét. Sajnos el kell mendania de szeretném elmondani, hogy a Lipának egy hivatalos delegációja elment Lampadózába, és ott a civil szervezetekkel is beszéltünk, négy civil szervezettel, akik tiszteletben tartják a nemzetközi törvényetet, és életeket mentenek, és és nagy sajnálatukra azt mondták, hogy nem az újratelepítés sem az áttelepítés nem működik. Végül pedig egy olyan előadó következik, aki Svédországból jött, Melmőből, Amit Mahmoudi, a, egy olyan szervezet, amely a késület nélkül kiskorúakkal foglalkozik. Köszönöm a szót és örülök neki, hogy a mai napon önök előtt is szólhatok pár szót a szervezetemről és a munkánkról. Köszönöm tehát a meghívást. Számomra is nagy megtiszteltetés ez a munka. Én ugyanis magam is Afganisztánból származom, méghozzá egy olyan csoportból, amely, egy olyan népcsoportból, amely Afganisztán és Pakisztán területén is veszélyben van. Amikor születtem, akkoriban a helyzet a következőképpen nézett ki. Katonák fenyegették a régiónkat, nagyon nehéz helyzet volt számunkra, hogy elmenekülhetünk. Ezért is nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök előtt a nevem Omid Mahmoudi. 2011-ben menekültem Afganisztánból Svédországba. Könyvet írtam a tapasztalataimról, melyben leírom azt, hogy pontosan milyen volt a helyzet hazámban, milyen érzés volt onnan eljönni, és milyen eh, lehetőségeket kaptam Svédországban. Ezután én magam is nagyon sokat gondolkodtam a kísérő nélküli korúak problematikájáról. Ez egy olyan óriási csoport, amely számos különböző tapasztalattal és tudással rendelkezik. Nagyon különbözőek a tapasztalataik, nagyon különböző országokból érkeznek. 83 különböző országot azonosítottunk, és ennek következtében legalább 83 féle különböző tapasztalat áll a hátuk mögött. Ezt követően gondoltam el, hogy fel kellene állítanunk egy szervezetet annak érdekében, az ő hangjukat is hallhassuk. Másokkal állítottuk fel éppen ezért a kísérő nélküli fiatalok ezen szervezetét. Megírtam első könyvemet, és ezt követően nagyon sok kérdést kaptam arról, hogy miért olyan kevés nő jön el Afganisztánból. Erre vonatkozóan írtam meg második könyvemet, az Elveszett Generáció címmel. Emellett egy dokumentumfilmen is együttműködtem, illetve egyéb vállalkozásokat indítottam annak érdekében, hogy a Svédországba érkező menekültek minél előbb munkát találjanak. Számos különböző ötletet indítottam tehát be. Egy diák otthont is kialakítottam Afganisztánban lány tanulók számára. Szerettem volna megmutatni, hogy egy olyan menekült, amely 5-6 évvel ezelőtt érkezett Svédországba, rengeteget tudott már dolgozni, vagy rengeteget tudott volna már dolgozni. Hogyha mi segítünk ezeknek a menekülteknek ma, akkor holnap ők fognak nekünk segíteni az országban. Egy olyan szövetségről van szó, szövetségemnél, amely független a pártoktól és a vallási egységektől. A célja pedig az, hogy a hangunkat minél jobban hallathassuk azt szeretnénk, hogy hozzájárulhassunk a jövőhöz az egész társadalomra vonatkozóan. Hosszú távon az volt a célunk, hogy öt különböző szövetséget indítsunk, öt különböző alapítvány Svédországban, melyek segítségével nemzeti szinten képviselhetjük magunkat időközben már 16 ilyen alapítványunk született, tehát az egész országban képviseltetjük magunkat. A társadalom minden területén meg szeretnénk jelenni, a médiában, a kultúra területén és a többi. Ugyanazon feltételekkel szeretnénk részt venni a társadalom életében, mint mindenki másnak. A mai napon nagyon jó, érdekes vitát folytatunk a bevándorlókkal, a menekültekkel, az kísérő nélküli gyermekekkel kapcsolatban. Azonban itt csak két ilyen ember van, akik valóban érezhetik ennek a következményeit, én és kollégám szintén az alapítványból. Annak érdekében, hogy egy ilyen vita valóban eh, kivirágozhasson, több ilyen fiatal, több ilyen menekültet kellene bevonnunk. Hogyha róluk beszélünk, nem lenne érdemes őket is ide meghívni. Így tudnánk velük együtt megoldásokat kidolgozni, ahelyett, hogy csak elbeszélünk róluk az ő fejük fölött. Amikor 2011-ben Svédországba érkeztem, hosszú ideig egy gondozó otthonban éltem, több társammal. Tíz társam közül, társaim közül tíz ma már orvosna, orvosként, fogorvosként, vállalkozóként dolgozik Svédország területén. Ezek azonban mind fiúk, mégpedig azért, mert csak fiúkat ismerhettem a férfiak számára kialakított nevelő otthonban. Azt kell mondanom, hogy nagyon jó erőforrást, nagyon jó forrást kaptunk, és a társadalomba való jó bevezetés nagyon fontos. Sokan azt hiszik, hogy a menekültek csak terhet jelentenek a társadalomnak, Azonban, mivel a mi társadalmunkat is sújtja az előregedés átka, ezért igenis szükségünk van a bevándorlókra, amennyiben a jövőben is szeretnénk fenntartani az országot a jelenlegi állapotában. A menekülteket öt kategóriába lehet besorolni a menekülés okát illetően. Menekülhetünk a kockázat, a veszély elől, a saját élet kockázatai elől. Ha lezárjuk a határokat, mi történik akkor az ilyen emberekkel? ezek a menekültek még veszélyesebb utakat fognak keresni, és még többen fognak elpusztulni a migrációs útvonalakon keresztül, vagy ott regednek az országban, és emiatt halnak meg. Egyre több a terrorszervezet ezeken a területeken, amelyek egyre nagyobb hatalommal bírnak. Afganisztánban a legutóbbi kutatások azt mutatják, hogy az a települések 50%-át már terroristák foglalták el. Egy másik kategória azért menekül, hogy másokat védjen meg. Például a családját. A gyermekeiket próbálják meg külföldön jobb élethez juttatni. Afganisztában a terroristák azt, azzal fenyegetik az embereket, hogyha közülünk egyet megölnek, akkor csak rossz dolgot végeznek, akkor csak valami rossz dolgot tesznek. Ha huszat megölnek, akkor már a paradicsomba jutnak, hogyha pedig 21-et, akkor a szüleik is a paradicsomba jutnak. El kell mondanom tehát, hogy ezek az emberek nem gazdasági célból menekülnek, hanem valóban azért, hogy az életüket megóvják a terroristáktól. Afganisztánban nagyon régóta folyik már háború. Tulajdonképpen többé-kevésbé 1890 óta folyamatosak a háborúskodások a területen. Amikor még királyságnak számított, a saját népcsoportom óriási részét pusztították el mészárlásokban. Akkoriban rengetegen szöktek át Iránba, Azonban ezek az afgán menekültek Irán területén semmilyen alapvető emberi jogot nem kapnak meg. Ezért sokan megpróbáltak újból megszökni Iránból, ahol egyszerűen rasszizmussal fogadták őket, visszaszökni Afganisztánba, azonban így most már az eredeti országukban kellett diszkriminációval szembesülniük, nem csak iráninak számítottak, hanem hazárulónak is, hiszen korábban már egyszer elszöktek Afganisztánból. Ezekből az emberekből is nagyon sokan jöttek Európába az elmúlt években, hogy itt tapasztalják meg először, hogy mennyit ér egy ember. Azonban most nagyon sokukat küldjük vissza Svédországból és Európából Afganisztánba, egy olyan országba, ahol szinte alig éltek, amelynek a nyelvét nem ismerik, ahol a kultúrát sem ismerik. Ebben az országban, ha ide küldenénk őket vissza, akkor ismernünk kellene a szociális és a kulturális szokásokat és szabályokat annak érdekében, hogy képesek legyenek megélni, és ne jussanak bűnöző karmai közé. A fiatal emberek, akik velem együtt születtek, nagyon kis, akik utána születtek Afganisztánban, nagyon kis eséllyel élik túl a fiatalkort. Nagyon nehezen találnak védelmet, és nagyon nagy mértékben fenyegetik őket a terrorszervezetek az országban. Vannak azután azok az emberek, akik család részeként menekülnek ki, és az otthon maradó családjuknak azután visszaküldik a pénzt, amelyet itt megkereshetnek. Ők abban segítenek, hogy otthon sikerüljön újból felépíteni egy jobb megélhetést. Amikor én először jutottam a Svédországba, egy célom volt, a az állandó tartózkodási engedély megszerzése. Tanulni akartam, dolgozni akartam, és beilleszkedni a társadalomba. Amikor megkaptam a tartózkodási engedélyemet, az lett a következő célkitűzésem, hogy minél előbb beilleszkedjek, integrálódjak a társadalom hullámaiba. Vállalkozást indítottam, úgy véltem, hogy ez a legjobb útja, hogy mindent megtegyek az európai gazdaság és társadalom támogatására, hogy hozzájárulhassak. Most pedig az a feladatom, hogy a menekültügyi hivataloknak segítsek, és hogy a diszkriminációval vegyem fel a harcot, ugyanis így, ahogyan most dolgozunk, nem tudunk a jövőre vonatkozóan terveket készíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen a felszólalást, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és saját tapasztalatait is megosztotta velünk. Úgy vélem, nagyon sokan gondolják úgy, hogy ön az élő jó példája az integráció képességeinek. És mindannyiunknak sok bátorságot és lendületet adnak annak érdekében, hogy tovább dolgozunk ezen a területen. Az a nézek, ezért most megadom a szót Lord Zolinak az Egyesült Királyságból az első felszólaláshoz. Köszönöm szépen, nagyon érdekesek voltak az előadások. Elsőként a gyámságról szeretnék feltenni egy kérdést. Szerettem volna kér, megkérdezni, hogy pontosan honnan érkeznek, honnan szervezik be ezeket a gyámokat. Ezek mind szakképzett emberek, vagy más szakmákból is át tudnak jönni emberek? A másik kérdésem pedig Mamud úrnak, Mamud úrnak célzom. Nagyon érdekes volt az az adatai. A Lordok házában mi is kibocsátottunk egy jelentést a kísérő nélküli emberekről, kísérő nélküli gyermekekről, szerepel közöttük egy tinédzser, aki szintén Afganisztánból menekült, nagyon traumatikus tapasztalatok közül. Úgy vélem, hogy a valódi könyvek tényleg nagyon jól átadják, hogy milyen helyzetből érkeznek az emberek. Ezen keresztül egy stabil országban élőnk is jobban átérezhetik, hogy milyen komplex problémakörrel találkozik például egy afganisztáni fiatal. Ugyanis vannak olyan más területek Afganisztánban, ahova, hogyha egy fiatalt Vissza, hogyha oda küldünk vissza egy fiatalt, akkor csak a között választhat, hogy csatlakozik-e a tálibokhoz, vagy megbüntetik az egész családját. Ez az üzenet olyasmi, amit máshol nehezen értenek, de nagyon fontos, hogy tudjunk róla. A másik gondolat pedig meg, pedig a, a legnagyobb oka, mi lett a legnagyobb oka annak, hogy az Afganisztánból érkezők, főleg fiatal fiúk, vagy összevonható -e ez a lányokat érintő európai problémákkal? Köszönöm. Köszönjük, Lord Szoli. Martina nem annak adom meg a lehetőséget, hogy a gyámságra vonatkozó kérdésére választ adjon, majd továbbadom. A német rendszerben ez úgy néz ki, hogy a bíró adhok eseti szinten dönt arról, hogy milyen gyámot rendel ki. Ez lehet önkéntes, vagy szakmai is. Az önkéntesek olyan családtagok is lehetnek, akik hozzátartoznak a gyermekhez, például nagyon régóta élnek már az országban, integrálódtak, stb. Akár ők maguk is menekültként érkeztek annó az országból, és az önkéntesekre vonatkozóan különböző kedvezmények is vannak. Berlinben például volt egy olyan, bírós, olyan igazságügyi kezdeményezés, melynek keretében ügyészek és bírák is lehettek önkéntes gyámok vagy gondviselők, vagy olyan fiatalabb emberek, akik gyermekvédelemnél vagy ifjúságvédelemnél dolgoznak. Különböző támogatási lehetőségek vannak, a, a támogatási lehetőségek a gyermekvédelemtől érkeznek, a felügyelet pedig a bíróságtól. Tin hozzá kívánna szólni? Igen, köszönöm. A Nidosban szakmai emberek dolgoznak, akik BA diplomával tart, rendelkeznek a szociális munka területén, és emellett egy tíz éves képzés is kapnak a Nidosztól. Ezt követően pedig még több képzést a következő években, tehát nálunk szakképzett emberekről van szó. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a menekültügyi csomag revíziójában, amely éppen most történik, Natalie Kriszben kiváló jelentése alapján mi magunk is azon dolgozunk, hogy megerősítsük és továbbfejlesszük a gyámság körülményeit annak érdekében, hogy elkerülhessük a visszaélést, az erőszakot, hogy olyan emberek kezébe kerüljenek gyerekek, akiknek már van a rovásán, akik nem büntetlen előéletűek. Most pedig tovább lépek a kérdés másik részével, átadom a szót újból Omidnak. Igen, köszönöm a kérdést. Sokan azt hiszik, hogy Afganisztán egyes részei biztonságosak. Lehet, hogy nem bizonytalanok, de még ezek a területek is úgy működnek, mint egy börtön. És rengeteg a diszkrimináció. Nincsen olyan rész például, ahol az egyenértékűség, az egyenlőség megfelelő lenne. Afganisztán középső része relatív biztonságos, azonban Más területekre nem utazhat ki az ember, tehát nincsen szabad mozgás. Az én népcsoportom például ott tökéletesen be van zárva. Ha utazni próbálna valahol, feltartóztatják, és még az is lehet, hogy elrabolják. Vagy egyszerűen lefejezik ott az út mentén. Egy gyerekkel is megtörtént ez, talán önök is emlékeznek a híre. Megkérdezték tőle, hogy melyik népcsoporthoz tartozik, nem válaszolt, de ezt követően látták a személyigazolványát, megnézték, hogy pontosan melyik népcsoporthoz tartozik, és egyszerűen lefejezték. Az emberek alapvetően két okból jönnek Európába. Maga az út nagyon nehéz, nagyon veszélyes, a nők részére, nők számára még nagyobb veszélyekkel kecsegtet. Emellett emlékszem egy olyan esetre is, hogy hogyan próbált meg menekülni egy 15 éves lány, de mire Görögországban, mire megérkezett Görögországban, már két gyereke volt, ugyanis az út során újból és újból megerőszakolták. Természetes, hogy ezért nem sok lány vállalkozik erre az útra. A másikok pedig a kulturális ok, hogy miért pont a férfiak indulnak el, a férfinak kell dolgoznia és ellátnia a családját. A terroristák is a férfiakat célozzák meg, fiatal, erős férfiakat szeretnének verbuválni a soraik közé. 2016-ban utasítottak el Norvégiában egy fiút, aki azóta Szíriában egy terrorista csoport tagja lett. Hogyha Norvégiában nem utasítottuk volna el, akkor nem lett volna belőle terrorista. Ez azt bizonyítja, hogy azok az emberek, akiket elutasítunk és visszaküldünk, nagyon sok esetben egyáltalán nem kapnak semmilyen megélhetési lehetőséget. Vagy bűnözővé válnak, vagy Assadhoz fordulnak, vagy bármely más terrorcsoporthoz, vagy bármely olyan csoporthoz, amely elfogadja őket. Köszönjük. Katarina Vinicsinek adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Elsőként megköszönném a vendégeknek az előadásokat, amik nagyon érdekesek voltak. Anna Maria az elején emlékeztette a csoport közé, csoportot, amelynek elnöke vagyok. Mindannyian szerettünk volna foglalkozni ezzel a témával annak érdekében, hogy ezt a sokféle irányból érkező érdeklődést összefoglalhassuk, hiszen nagyon sok szervezetet érdekel a gyermekek helyzete. Nekem is az egyik legfontosabb témaköröm. Elsőként szeretnék az UNICEF egyik eh, tanulmányáról beszámolni, amit csak pár órával ezelőtt tett közzé, és számos statisztikai szám található benne, ami megvilágítja, hogy eh, mekkora problémával van eh, dolgunk. A a kísérő nélküli gyermekek száma is folyamatosan növekszik, mint a menekült kérők száma, Tavaly 700 ember fulladt bele a partokon a tengerbe, idén már 40 fiatal korú vált a tenger áldozatába. Ezen a területen tehát óriási felelősséggel tartozunk, hiszen, mint ahogy elmondtuk, a kiskorú migránsok elsősorban gyermekek. Tehát, hogy gyorsan tovább is haladhassunk, megkérdezném vendégeinket, hogy mit gondolnak ők a Dublini rendeletről, a menekültügyi csomag előtt és után, hiszen a kritériumokat nem igazán módosítottuk, nem változtattuk meg igazán. Továbbra is az első földre szállás vagy megérkezés pontján kell lefolytatni a menekültügyi eljárásokat. Sok fiatal korú szeretne gyorsan tovább lépni, és az egyik veszélyes útról a másikra egyből rálépni. Nagyon fontos ezért egészségügyi és jogi támogatást is nyújtani a menekülteknek, de a legalapvetőbb igény az, hogy ki alakítsuk azokat a hogy kiképezzük azokat a szakszemélyzeteket, szakszemélyzetet, akik segítenek ezeken a területeken. Nagy örömmel számolok meg be róla, hogy a minisztérium részéről a releváns az illetékes hatóságokkal aláírt megállapodás egyik részvevője voltam, amely önkéntes gyámok egy csoportját állítja fel, melyeket a későbbiekben kiválasztunk, és kiképzünk majd annak érdekében, hogy több ilyen gondviselővel rendelkezhessünk. Mint mondtam, tehát mi is nagyon régóta dolgozunk a kísérő nélküli menekült fiatalokkal. Megkérdezem a kollégámat, hogy van-e tapasztalata a családba való elhelyezéssel. Nos igen, a családban való elhelyezéssel kapcsolatban valóban van, hiszen mindegy 2000 gyermek él gondozó nevelő családnál. Úgy véljük, hogy ez nagyon jól működik, sőt nem csak mi gondoljuk így, hanem tudományos kutatások is alátámasztják, ugyanis minden évben felülvizsgáljuk a gyermekeink állapotát azt láthatjuk, hogy a gyerekek akkor fejlődnek legjobban, hogyha nevelő családban nőnek fel. A következő legjobb lehetőség a kisebb együttélési egységek, négy gyereke egy egységben, és minél nagyobb az intézmény, annál rosszabb a helyzetük. Nagyon fontos tehát a nevelő családok helyzete, de veszélyes is tud lenni. Nagyon előnyös, főleg a saját kultúrájukba visszahelyezni a gyereket, hiszen jobban értik egymást, sokkal többet értenek a társadalomról, ezek a családok ugyanis már pontosan tudják, hogy számukra milyen volt az integráció folyamata, milyen nehéz volt, és már ismerik a példákat, és tapasztalataik vannak. Az ember a saját gyökereiből tud így beleilleszkedni egy saját kultúrájából származó családba. De, mint mondtam, arra van szükség, hogy mindenképp legyen az embernek gyáma, gyámja, ugyanis ezeket a családokat is felügyelni kell, és be kell avatkozni, hogyha szükség van rá ugyanis egyes családok úgy vélik, hogy biztos menni fog, de aztán rájönnek, hogy nem olyan egyszerű a gyermeknevelés. Egyes esetekben nem értik a fiatalokat, nem értik, a, hogy mit csinál ilyesmit a kislány vagy a kisfiú. Esetleg más esetekben ö, nem jó a megközelítésük, vagy kifejezetten rossz szándékokkal közelednek a gyerek felé. A tapasztalatunk az, hogy ki kell várni, hogy pontosan hogyan működik a dolog, de különleges módszerrel vizsgáljuk meg eleve a lehetséges családokat. Az első a biztonság. Tudományos kutatások is folytak arról, hogy pontosan minek kell megfelelnie egy családnak. Ha tudjuk ellenőrizni, felügyelni a rendszert, akkor kiváló rendszer, de csak akkor, ha ellenőrizni tudjuk. Köszönjük, csak Madisonnak adom át a szólt a következőkben. Észország részéről. Kedves kollégák, kérem, legyenek, rössz, legyenek rövidek, ugyanis nem lesz elég idő mindenkire. Köszönöm szépen, elnök az. Én is védül folytatom. Két kérdésem van. Mahmudi úrhoz Svédországban. Mindenki tudja, hogy nagyon sok fiatalt szívesen fogadnak, a svédországi média azonban egy kicsit máshogy tudósít már erről, beszámolnak arról, hogy vannak problémák, mert vannak olyan kiskorúak, akik Svédországba érkeznek, de csak kiskorúnak adne, adják ki magukat, valójában már elmúltak 18 évesek. Mit tudnak erről a problémáról? Vannak ezzel kapcsolatban értékelések vagy számok? és hogyan kezelik ezt a problémát. Amikor megnézem a térképet, azt látom, hogy nagyon sok ember érkezik Svédországba, Finnországba. Olyanok, akik nem rendelkeznek képzettséggel, szakmával. Miért akarnak ennyire sokan pont Svédországba jönni? Egész Európán áthaladnak, de mindenképp Svédországban akarnak kiukadni, és nem kérnek más országokban, mondjuk Németországban, vagy máshol menedéket. Afganisztántól Svédországig elég sok országon mennek keresztül, és egyik sem, egyikben sem kérnek menedéket, menedékjogot. A második kérdéssel kezdeném. Körülbelül 2,5 millió menekült, afgán menekült van Iránban, 3 millió Pakisztánban, és nagyon sok Afgánia, Tajikisztánban és Türkmenisztánban, Oroszországban. De nincs rendszer arra, hogy ezekben az országokban állandó tartózkodási engedélyhez jussanak tartózkodásuknak nincs megfelelő jogi alapja. De igaz, hogy ettől függetlenül nagyon sok afgán menekült él ezekben az országokban. És persze mindig van, akit kiutasítanak. Három millió embert utasítottak ki. Európában Németországot, Svédországot, Finnországot választják. Miért? Azért, mert Svédország nagyon jó imázsal rendelkezik Afganisztánban a, az a benyomásuk az embereknek Svédországról, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartja, és az afgánokat nem küldik haza Afganisztánba, hanem menedéket kapnak Svédországban. 2010-11-ben érkezett csoport már integrálódott. Az afgánok tudják, hogy lehetséges letelepedni Svédországban vagy Németországban meg akarják védeni, meg akarják óvni a vé- az életüket. Élnek Magyarországon is, élnek Görögországban is, de ott nem kapnak állandó tartózkodási jogot. És előbb vagy utóbb kiutasíthatják őket. Míg Svédországban állandóra letelepedhetnek. És mi a realitás, mi a valóság azon emberek számára, akik jól képzettek, mondjuk az orvosi szakmában dolgozók, vagy ápolók. Illetve az életkor megállapítása. Ezekre fogok most választ, választ adni. Nagyon sok esetben az orvosoknak kell meghatározni a megérkezők életkorát, mert az érkezők vagy nem tudják a saját életkorukat, vagy nem akarják elárulni, de nagyon nehéz ezt megállapítani. Köszönöm szépen, mondja Wimberg asszony. Mostantól két, egy perceket adok, mondja az elnök asszony, mert nagyon sok felszólalási kérelem van. Jó, jó, megpróbálok gyors lenni. Annyi kérdésem van, amit fel szeretnék tenni. De hát kollégám már is feltette az engem érdeklő kérdéseket. Svédországban 2015-ben nagy 35 ezer kísérő nélküli kiskorút fogadtunk be, pedig ez egy pici ország. 40%-át azoknak a kiskorúaknak, akik az Európai Unióba érkeztek ebben az évben. És ezeknek a túlnyomó többsége fiatal fiú volt. A következő kérdést teszem fel. Látjuk, hogy nagyon komoly aránytalanság van a fiúk és a lányok között. 11 fiúra jut egy lány. Mit fog ez jelenteni? Ez problémához fog vezetni, amit nem próbálunk megoldani. Egyáltalán nem keressük rá megoldást. Ön elmenekült a háború elől. De hogyan lehetséges az, hogy az összes országon áthalad, és pont Észak-Európában köt ki, ahol hideg van, ahol nehéz a megélhetés. Miért nem Dániába, Finnországba, Norvégiába, miért pont Svédországba érkezett akkor, amikor Svédországnak speciális szerepet kéne betöltenie? És itt a, megszakítják az előadót. Igen, részben már válaszoltam. Nagyon sok fiatal a biztonság keresése miatt menekül el. Más országokban délebre előbb-utóbb kiutasítják őket, ezért biztonságos országot keresnek, olyan országot, ahol ott maradhatnak. Svédország tűnt eddig a legbiztonságosabbak közül az egyiknek. De nagyon sok ember most már Svédországig se jut el a fiatal fiúk és fiatal lányok aránya. Miért? Nagyon sok fiatal lányt kiutasítottak. Az egyenlőségről beszélünk? Hogyha egy fiatal nő egyedül kimegy az utcára, problémákba ütközik. Ha Európába jön, akkor ezt a szokások megsértésének tartják. Szörnyű a helyzet. Nincsenek jogi szabályai ennek a fiúk és a lányok közötti egyenlőség meghatározása. Köszönöm szépen, Anna Maria, köszönöm az előadóknak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdésekre tértünk ki. Az oktatás, a szociális helyzet, az integráció kérdésére, és köszönöm, hogy eljöttek. A gyerekekről beszéltek, azokról a fiatalokról, akik egyedül érkeznek. Mit lehet tenni a probléma megoldása érdekében? Én is Svédországból érkeztem, és büszke vagyok arra, hogy ilyen sokan akarnak Svédországba jönni egy egyenlő társadalomba. Olyan ország vagyunk, amely megpróbál gondoskodni a gyermekeiről. És most már lassan érkezem a kérdésemhez is. Svédország és más országok esetében is nagyon fontos az, hogy a gyerekekkel nem szabad máshogy bánni, mint a felnőttekkel, mint azokkal a gyerekekkel, akik a szüleikkel érkeznek. Nem szabad, hogy gyanúkodjunk az egyedül érkező gyermekekre, hanem támogatásra van szükségük. Őket is megilleti például a menedékjog. A biztonság, egy gyermek biztonsága a jövő záloga. Köszönöm szépen, López Aguilar képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vitának a nagy része nagyon érdekes volt, minden észrevételt Mahmoudi úr ö, saját történetének a bemutatását is nagyra értékelem. Azonban én most Festigen úrhoz szeretnék kérdést intézni. Mivel ön felhívta a figyelmet arra a tényre, ami megmutatja azt, hogy ellentmondás van az Európai Unió elvei és kísérő nélküli kiskorúakkal szembeni bánásmódja között. Nagyon helyesen rámutatott, hogy rengeteg gyermeket a szervezett bűnözés vagy a szexuális kizsákmányolás karmai közé engedtünk jutni. Tízezer hiányzó kísérő nélkül kiskorú van az Európol helyett, a Európol információi szerint. Ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni az elveinkkel azt, hogy a kizsákmányolás, az emberi kizsákmányolás bugyraiba kerülnek ezek a gyermekek. Mit teszünk, és hogyan lehetne megakadályozni, hogy ez megtörténjen? Köszönöm. Hát, Hollandiában nem tudjuk megakadályozni, nem sikerült, de már sokat tettünk ennek érdekében. Az egyik, hogy biztonságos házakat, védett házakat hoztunk létre, például a nigériai lányok számára. Száz százalékban eltűntek a korábbiakban. A projektünk végére azonban 85 százalékuk még mindig megvan Hollandiában. 69 embercsempészt, emberkereskedőt elfogtunk nem csak Hollandiában, hanem egész Európában. Az igazságügyi szolgálat, a gyámok és a gondozó szolgálatok közötti együttműködéssel lehet, de nem csak egy országon belül, hanem határokon átnyúló módon. Így tudunk valamit elérni. Tanulnunk kell, nap mint nap új dolgokat kell tanulnunk, például a vietnámi kisfiúk, akik Hollandiába érkeznek őket is elveszítjük, és egyelőre még nem tudtunk rájönni, hogy miért, hogy hol tűnnek el. Legközelebb remélhetőleg eljöhetek hoz, önökhöz, és elmondhatom, hogy miért tűntek el, miért tűnnek el a vietnámi kisfiúk, és hogyan akadályoztuk ezt meg. És ha meg válaszolni én is arra a kérdésre, hogy miért választanak egy-egy országot, például Hollandia esetében, 2001-ben ugyanez a problémánk volt. Miért mindenki Hollandiába jön? Hollandiában azt gondoltuk, a politikusok azt gondolták, hogy azért, mert a NIDOS túl jól végzi munkáját. Ezért a gyermekekkel való gondoskodás esetében egy kicsit máshogy kezdtek el tevékenykedni. Hogyha a gyerekeket megkérdezzük, hogy miért Svédországban, miért Hollandiába jöttetek, ugyanazt a kér, választ kapjuk. Nem mi döntöttünk, mások döntöttek helyettünk. Egy burokban élnek mondjuk két éven keresztül csak menekülőkkel, csak emberkereskedőkkel találkoznak, és mindenkitől ugyanazt a történetet hallják a két éves útjuk során. Tehát, hogyha meg akarjuk akadályozni a dolgot, akkor legalább arra a pontra el kell jutnunk, ahol Európába bejutnak és ott kell azonnal egy álmot kinevezni, akiben bízhatnak, aki elmondja, hogy milyen lehetőségeik vannak, és utána az áthelyezést megoldjuk. Így működhet a dolog, hogyha meg akarjuk ezt akadályozni. De kérem, a gondoskodást, a gyámrendszert, azt ne roncsuk le, mert ez az, mert nem a, az e-, esélyeik miatt választanak egy-egy országot, a jövőbeli esélyeik miatt. A következő négy kérdés következik. Soraya Rodriguez Spanyolországból az első. Köszönöm szépen, és gratulálni szeretnék a panel listáinknak. Rendkívül érdekes dolgokról beszéltek. Két kérdés. A véleményükre lennék kíváncsi annak kapcsán, hogy a kísérő nélküli kiskorúak hogyan kerülhetnek administratív, közigazgatási fogvatartásba. Mi az emberi jogi biztos azt mondta, hogy egyetlen kis, kísérő nélküli kiskorút sem lehet fogvatartani, de közben ez mégis megtörténik. A fogvatartás, a letartóztatás és a kiskorú elzárása egyáltalán nem szolgálhatja az ő érdekeit. A problémát most már felvetettük, de mi az előrevetített megoldás arra, amikor egy kísérő nélküli kiskorú, akinek lenne joga gyámra, eléri a nagykorúságot. Akkor most hirtelen egy idegenné, egy külföldivé válik, vagy továbbra is gondoskodunk róla valamilyen módon. Ez egy anomáliához vezet, mert egy kiskorú mondjuk nem kapta meg a tartózkodási jogot, és eléri a 18. életévét, és hirtelen az utcán találja magát, mert akkor már nem gondoskodunk róla. A kísérő nélküli kiskorúnak van nemzetközi védelem kérésére vonatkozó joga, a kiskorok védelme mire vonatkozó nemzetközi jogszabályok értelmében, de a legfontosabb probléma az a kérdéses személyek életkorának a megállapítása. Illetve az, hogy mi történik a 18. életév betöltése után. Ezeket a pontosításokat szeretném meghallgatni. Natalie Griesbeck kapszott. Én is üdvözlöm azt, hogy milyen reális, milyen minőségi gondolatokat hallottunk a panel részvevőitől e rendkívül fontos témában. Maguk a gyermekek számára, de abból a szempontból is, hogy Európa hogyan viselkedik ezen kísérő nélkül kiskorúak befogadása kapcsán. A legfontosabb pontokra kitértek már a kollégáim, például a kiskorúak fogvatartása, az életkor megállapítása, és hogy milyen nem intruzív és nem traumatizáló életkor megállapítási módszereket tudnánk alkalmazni. Ezeken túlmenően szeretném egy kicsit visszadobni önöknek a labdát. Hiszen a melkültügyi csomagon dolgozva egy sor olyan rendelkezést szeretnénk létrehozni, ami a sérülékeny emberek védelmét célozza, elsősorban a gyermekekét. Szeretném az önök álláspontját megismerni ezzel menekültügyi csomaggal kapcsolatban, és bár nincs nagyon sok időnk, lehet, hogy csak arra szorítkoznék, hogy megkérdezem, hogy mik az önök prioritásai ezzel kapcsolatban. Mi itt az Európai Parlamentben Például egy olyan rendelkezést is láttunk, ami szembe megy az Európai Bíróság egy állásfoglalásával. Például, hogy egy gyereket nem lehet egyik országba a másikba áthelyezni. Én azt szeretném tudni, azt szeretném kérni, hogy mondják el, hogy mik az önök prioritásai a jelenleg tárgyalás alatt álló szöveg kapcsán. Most pedig Paula Millernek adom meg a szót. Köszönöm szépen! Mahmud úr helyett most a másik két panelistának tenném fel a kérdést. Először Ebb Kühneman asszonynak a férhez adott kislányokkal kapcsolatban. Az önök állampolgárai esetében is ugyanezek a, a szabályok érvényesek, hogyha 16-17 évesen akarnak-e akarnak megházasodni, akkor speciális engedélyre van szükség. És hogyha nem, akkor a saját állampolgáraik és más gyermekek között miért tesznek különbséget? És utána Vesztegen úrnak szeretném azt a kérdést feltenni, hogy ahogy az elmúlt időben is elhangzott, a fiatalok életkorával kapcsolatban nagyon sok kérdés merült fel, hogy elmúltak-e már 18 évesek, vagy nem. De nem sokat beszéltünk a rendelkezésre álló tesztekről. Vannak az önök országában tesztek? És ezt azonnal elvégzik? Mert Svédországban például most akarják a lehető leghamarabbi stádiumban elvégezni a tesztet, hogy megállapítsák, hogy valaki kiskorú vagy nem és a központokban sajnos ugyanis Svédországban nem nagyon sok kiskorú kerül családokhoz, ezért ezekben a központokban nem nagyon élnek felnőttek a gyerekekkel. Bizony, megbizonyosodnak-e arról, hogy a, fiz, a 15 évesnél fiatalabb gyerekek mind családokhoz kerülnek ki, vagy csak a fiatalabbak? És a fiatalok számára, mondjuk a kamaszok számára vannak különböző központok, más központok, hogy a gyermekek és a fiatalok el vannak különítve egymást, és megfelelően fogadják be őket? Most pedig Anna Gomes kap szót. Kérem, legyen rövid. Nagyon szerencsés voltam, mert találkoztam már Mahmudi úrral akkor, amikor Svédországban látogattunk, és egy nagyon deprimáló nap után a svédek azt mondták, hogy nincsen eszközük arra, hogy hajkúrászák az eltűnt kísérő nélküli kiskorokat, és fedezzék a hollétüket. Nagyon kétségbe estünk. Úgyhogy ezután, amikor Mahmudi óra és barátaival találkoztunk, az remény sugár volt számunkra. Fontos, amit elmondott nekünk, különösen az, hogy el kell oszlatnunk azt a mítoszt, hogy Afganisztán biztonságos ország nem az. És ezért ösztönözném önt is, ahogy ezt Festigen úr is mondta, egy programunk arra van szükség, hogy az Európába érkezés pillanatában öm, a kísérő nélkül kiskorúakat egy rendszerbe helyezzük, hogy ne tűnjenek el. Az én saját országomban pont más probléma van, mint Svédországban. Mi akarunk menekülteket, még kiskorúakat is szeretnénk akár a legkockázatosabb helyzetben lévő afgán kiskorúakat, akik mondjuk Görögországban vannak, de valahogy nincs olyan jogi keret, ami lehetővé tenni azt, hogy ez a prioritás figyelembevételre kerüljön, és ezek a számunkra olyan szükséges kiskorúak eljussanak az országunkba, olyan országba, ahol tudnának nekik biztonságot adni. Ja, wir laufen jetzt warm. Köszönjük szépen most melegszünk fel végre, kár, hogy nincsen több időnk, és nem csak holnap kezdtünk ennek neki. Nem tudok mindenhez hozzászólni, hiszen akkor túl sok időbe telne a válaszom. Minden ember szeretne biztonságos a perspektívát nyújtani ezeknek a gyerekeknek, és pont a gyerekeknél a lehető legkorábban kell megadni nekik a jó kilátásokat. Azonban ez igenis időbe kerül, és pont ebben a köztes időben fontos az, hogy a gyerekeknek elmondjuk, hogy mi történik, tájékoztassuk őket, és felépítsük velük a bizalmat. Ezért van szükség ilyen nagyon fontos előzetes eljárásra. Hogyha a gyerekek felnőtté válnak, Németországban van egy fiatal felnőttek részére kiépített támogatási rendszer. Ezt is előre közöljük velük, bemutatjuk nekik, hogy milyen további lépésekkel léphetnek tovább zökkenőmentesen ezen támogató rendszerben. Nemzeti jogszabályainkban jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy 16 éves kortól van lehetőség a házasságra, amennyiben a bíróság jóváhagyja ezt. A bíróságok egyre kevésbé szeretnék ezt jóváhagyni, egyre kevesebb az ilyen eset, ugyanis egyszerűen már nem felel meg a mai társadalmi változásainknak. Ezért a jogszabályi változásokban, amikről már beszéltem, valószínűleg ezt tökéletesen el is fogjuk törölni, és már csak 18 éves kortól lehet majd házasságot kötni. Köszönöm. Well, um, maybe starting by, uh... Talán kezdjük azzal, hogy mi történik 18 után, aztán majd többet beszélek. Igen, tehát itt 18 éves kor után van szó. Jó, attól kezdve elkezdődnek a szakemberek, eltönnek a szakemberek. Nyilvánvalóan, hogyha gondozásba adjuk őket, akkor az segít, de a 18 éves kora után, hogyha ott akarnak maradni Hollandiába, akkor járhatnak iskolába, munkát kereshetnek. És amikor 17 évesek, akkor erre fel kell őket készíteni. De hogyha hogyha nevelőcsaládokban, vagy pedig egy gyermekfaluban élnek, akkor az olyan, mint egy család, akkor tovább maradhatnak néha. A helyi közösség felelősséget vállal értük, ugyanis szerződést kötünk belül, és ez azt jelenti, hogy 18 szövás koruk után is a lakhatásukkal törődni kell. Jó, tehát egyszerű módon így tudom megmagyarázni. 15 éves korig minden gyereket nevelő családba helyezünk el. Tehát ahogy megérkeznek Hollandiába, ez történik velük. Aztán hogyan állapítjuk meg a korukát a gyerekeknek. Ez fontos, és ezt meg is valósítjuk Hollandiában. Például röntgen, a karbon vizsgálat, a, a, a kulcsont vizsgálatából, és e, hogyha nem tudjuk lez, lezárni, <laughs> akkor 16 és 32 év közöttiek. Hát ez nem igazán segít, e, e, mert ha nem zárták le, akkor legalább még kételkedni kell. Lehet. 2001-ben még nem volt a kornak a megítélése, megállapítása, amikor elkezdtük, akkor azt láttuk, hogy 50%-ok azok 20 évesek voltak. Tehát nagyon sokat segített ez a kor megalapítás. Ma már nem azt alkalmazzuk, mert nem volt szükség rá, tehát akkor újra el fogjuk kezdeni, aztán megint nem lesz rá szükség. De, de szóval azért ezt elég nehéz elvégezni, de azért segít. Dublin, Dublinnal kapcsolatban. Ez nagyon lényeges, hogy hogyha az első országba kell visszatérni, akkor nem lehet abban az országban, hova érkeztek, gyámot kirendelni. Tehát ha, ha szükség van egy gyámra, akkor meg kell vizsgálni, hogy a gyerek érdekében mi áll, és akkor megvizsgáljuk azt is, hogy családban elhelyezhető ez a gyerek. Végül pedig, és azok a gyerekek, akikről nem tudok, tudjuk, hogy hol tartózkodnak, 50%-a a gyerekeknek ismeretlen helyen tartózkodik, de most már ez lecsökkent 5%-ra, tehát hogyha családokban vannak, akkor nem, nem tűnnek el. Aztán ott vannak a központok, hogyha ott helyezzük el őket, akkor eltűnnek. De hogyha egyénekkel vannak, akkor bíznak az emberekben. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, e, a kollégáknak, a nemzeti parlamentek képviseleinek. E, nagyon gyümölcsöző megbeszélés volt, nagyon sokat tanultam én is, és köszönjük. És uh, vannak már európai szám, szabályok, és van menekültügyi csomag, tehát együtt kell működnünk. Nagyon fontos, hogy e, mindannyian e, szolidarisák legyünk, és minden e, tagállamnak meg kell tenni a magukét a gyerekek érdekében. Köszönjük szépen! So colleagues, um, I think we are now going to... Nos, akkor a záró ülés kezdődik. Vannak, akik elmennek pihenni, hát megértem, mert hosszú nap. De azok, akik ma maradnak, azok számára rövid záróülést tartunk. Hogyha maradnak, akkor kérem szépen foglalják el a helyüket, ha el kell menniük, akkor tegyék meg gyorsan. Uh, Okay, dear colleagues. Kedves kollégák! Nagyon szép, hogy egymástól el akarnak búcsolni, búcsúzni, de kérem szépen, hogy akik maradnak, jó, kérem szépen valahol máshol búcsúzkodjanak, jó? Nagyon kedves önöktől. Tehát kedves kollégák, először is nagyon szépen köszönöm Vannak azért, akik maradnak. Tudom, hogy nincs itt mindenki, de szeretném mindenkinek megköszönni, a parlamenti képviselőknek, ugyan néhányan el kellett menniük, de az itt maradóknak és a munkatársaknak szeretném megköszönni. a, a Libe eh, bizottság két törzs tagja maradt, és ez, ők nekik szeretném megköszönni, hogy az egész konferencián itt voltak, hiszen a munkánknak a legfontosabb része ez a menekültügyi csomag. Épp ezért szeretném megköszönni a LIBE bizottsági tagokat, akik részt vettek a különböző workshopokban, és messziről eljöttek ide. Nem akarom most összefoglalni a kérdéseket, hanem Röviden szeretnék a workshopokról be, muta, beszámolni, mert aztán még van egy előadás is. A Krajnemi Football Club részéről, akik messziről jöttek, és ezért lehetőséget szeretnénk nekik biztosítani, hogy felszólaljanak. Nos, a workshopok vezetői közül kettő nem tudott itt maradni, de azért Cornélia maradt, tehát az egyik munkacsoportból maradtak. Ezért azt javasolom, hogy Cornéliának megadjuk majd a hozzászólás jogát. Röviden hogyha egyetértesz, akkor azt javaslom, hogy mivel sok libe képviselőnek el kellett menni, Becker és Szipul képviselők, azok írásban beszámolnak, beszámoltak, és aztán én majd összefoglalom ezeket, és akkor egy átfogó jelentést fogok ezekről nem sokára elkészíteni, és azt elküldöm, hogyha ez így elfogadható. Nem akarnék kihagyni senkit sem. Épp ezért a két másik képviselőnek is elfogadom ezt a jelentést, és akkor most Kornélia. Köszönöm, én magam is rövid leszek. Nagyon fontos témával foglalkoztunk a workshopon, még hozzá az emberkereskedelem áldozatainak jogairól. Kolléganőnk mutatta be ezt a témát, mondta el, hogy mind, mind, évente mintegy 16 ezer áldozat jelenik meg az európai partokon, mondta Zoe Sakei Ajdu. Számukra talán azt a legfontosabb tudni, hogy az áldozatok 65%-a uniós állampolgár. Nem arról van szó, hogy a migráns áramlatok hozzák ezeket az óriási számokat, hanem az unión belül is óriási problémát jelent az emberkereskedelem. Ezért ezzel is fel kell vennünk a harcot. Beszéltünk a szexuális és a munkai jellegű kihasználásról a különböző területeken, illetve emellett más területekről is, mint például a szervlopás, amely területről nagyon kevés adatunk van. Nagyon fontos, hogy a tagállamok adatokat gyűjtsenek, és ki tudják mutatni, hogy pontosan kiszámít áldozatnak. Hogyha nem tudjuk az embereket megfelelően kiképezni, hogy miről lehet felismerni az emberkereskedelem áldozatait, akkor nem is fogjuk őket megtalálni, és nem tudjuk a megfelelő intézkedéseket megtenni. Tehát nem jutottunk nagyon messzire ezen a területen az egyes tagállamokban. A továbbiakban is nagyon fontos ezt a témát tovább kezelni, és megvizsgálni azt, hogy pontosan hogyan tehetünk többet ezen a területen. 2017 után létrehozunk egy keretrendszert az emberkereskedelem áldozatainak jogainak biztosítása érdekében, és emellett elengedhetetlen azt is figyelembe venni, hogy az emberkereskedelem nem csupán a kereskedőket érintő gazdaság, hanem az egész társadalmat érinti. Bizonyos szolgáltatók, bizonyos gazdasági ágak is profitálnak belőle. Hogyha nem vagyunk képesek ezt az óriási fekete piacot felszámolni, akkor nem jutunk tovább egyetlen lépéssel sem. Összefoglalásként. Nagyon érdekes megbeszélés volt, és nagyon érdekes volt a vita is. Az összefoglalása következő lehet. Az gyermekekkel való emberkereskedelem folyamatosan nő, ez mindenképpen kiderült, és ezt a témakört minden emberi jogokkal foglalkozó jogi területen figyelembe kell vennünk, fel kell karolnunk az illegális adopciók területén, az szervlopások területén, az emberi jogok és a gyermekjogok kérdéseiben is. Emellett az eltűnt gyermekekről is beszélnünk kell, amely továbbra is nyitott problémakör. Mint ahogy mindenki tudja, már jó ideje nyitott. Ezért is fontos figyelembe venni azt, hogy a konkrét gyermekkereskedelem és az eltűnő gyermekek száma is folyamatosan nő de ugyanígy a nők kihasználása is további probléma. Egyetlen tagállam sem mentes az emberkereskedelem problémája alól, senki nem áll zöld jelzőlámpa alatt, minden tagállamban megjelennek ezek a problémák. Ezért is fontos, hogy minden tagállamban ellenőrizzük a jogalkotást, és figyelembe kövessük annak végrehajtását is. Az áldozatok kártalanítása a legtöbb tagállamban még nem került az asztalra. Ez is azonban olyan fontos téma, amelyel foglalkoznunk kell. Az áldozatok büntethetőségét mindenképpen tiltanunk kell, ugyanis ők az emberkereskedelem következtében kerültek be egy adott országba, vagy ennek következtében követtek el valamit. Nagyon fontos tehát, hogy az emberkereskedelem áldozatait, hogyha például tanúként kell bevonnunk, akkor megfelelő tanúvédelmet kell nekik biztosítanunk. Az áldozatok családjának jogait is védenünk kell, és támogatnunk kell őket. Gyakran szerepet játszik a, a szégyen, illetve a különböző érdekek kiszolgálása a családok vonatkozásában. Sok tagállam nem ültette még át gyakorlati formában az irányelv rendelkezéseit. Egy másik pont, az áldozatok egy, az áldozatok felismerésére vonatkozóan minden országban nagyon-nagyon-nagyon sürgősen képzéseket kell indítani az érintett hatóságokon belül. Végül pedig az emberkereskedelem és ez ember csempészet két különböző dolog, nem kezelhetjük őket együtt, hogyha az euró, EU-n kívülről csempésznek be embereket, az egészen más eh, jogállás, mint hogyha gyermekeket eh, szexuális kihasználás érdekében emberkereskedelem formájában adnak el. A legfontosabb témánk tehát továbbra is a gyermekek maradnak. Dublin szempontjából, az eljárási irányelv szempontjából és az összes többi jogi aktus szempontjából figyelembe kell venni ezeket a kérdéseket is. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük, Cornélia. Mint mondtam, a másik két munkacsoport a fogvatartás és a Dublin szerződéssel kapcsolatban, megállapodással kapcsolatban, ezeket majd én írásban fogom összefoglalni. Nagyon szépen köszönjük mindezen munkatársaknak a munkáját. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk a futballklubnak a tapasztalatát. A több kolléga ugyanis feltette a kérdést, hogy miért nem beszélünk valami pozitív példáról a e, menekültekkel kapcsolatban. Nagyon kemény e, témákkal foglalkoztunk, de az integrációról is beszélnünk kell, és a, ennek a futballklubnak az önkéntes munkatársai fognak most beszélni, erről beszélni, és több más szervezet, menekültekkel foglalkozó szervezeteket is bevontak ebbe a munkában. Megnézzünk egy videót, és aztán a kollégák, a meghívott szakemberek beszélnek ezekről a, erről a projektről. Mindez belefér az időnkbe? Köszönjük, hogy itt vannak. és örömmel meghallgatjuk ezt a pozitív példát a menekültek integrációját illetően. Akkor most lássuk a videót és az előadást. Thank you very much. Um, I suggest... Szépen köszönöm. Uh, jó, akkor kezdjük a videóval. Je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 Je voudrais aussi être un footballeur. Uh, Nos, akkor most az előadással foglalj, folytatjuk. E, ezt a videót e, ez az alap e, készítette Először szeretném bemutatni ezt a klubot. Ez a Krajnemi futballklub, Brüsszelhez közel. Ez egy multikulturális klub, láthatták a videón is. 40 különböző országból 300 játékost a tagja, tehát különböző kultúrákból és különböző szociális háttérből származnak a résztvevők akik különben nem ismernék egymást. És ezért szerettük volna elkezdeni ezt a projektet. 2015. szeptemberében kezdtük, tehát ez a második év, és a gondolat az volt, hogy összehozzuk az embereket a különböző kultúrákból, és hogy lehet integrálni őket. Tehát Ekkor gondolgatunk erre a futballklubra, és meghívtuk a menekülteket, és akkor edzést, futballedzést kaptak. 700 első, az első időszakban 700 menekült volt, 6-10 fős csoportban jönnek, hetente háromszor az edzésekre. Az első időben francia órákat is kapnak, ugyanis hogyha segíteni akarunk nekik, akkor nyilvánvalóan a nyelvet is tudniuk kell. Akkor nézzük a következő diát. Ez itt egy edzés, és láthatják a képen is, hogy megpróbáljuk a fiúkat és a lányokat és a menekülteket együtt kis csoportokban, kettő, három, négy játékosokat a koruknak megfelelő csoportba rakni. Ez ez azt jelenti, hogy a játékosok és a menekültek egymással kapcsolatba kell, hogy kerüljenek, mert különben nem beszélnének egymással hiszen mindig könnyebb az ugyanazt a nyelvet beszélő társukkal beszélni ők nekik, és, és hogyha következő diát megnézzük, akkor a két, az edzés láthatják, akkor beszélünk velük, megismerjük őket, és, és meghallgatjuk a történeteiket. Tehát ez, ez egy nagyon fontos része a munkának. A jövő céljaink, mint mondtam, ez a második évad, és folytatni akarjuk, és szeretnénk egy klubhálózatot kialakítani, akik ugyanilyen jövőképpel dolgoznak. Tehát szeretnénk más kluboknak is exportálni, átadni a mi projektünket, ez azt jelenti, hogy együttműködünk a belga foci, futball szervezettel, és talán erről majd a kollégám beszélhetne. Júniusban pedig lesz egy verseny, ahova meghívjuk az összes partnerklubot, és vegyes öt menekült és öt klubtag részvételével egy-egy csoportban. Tavaly két európai biztos, Afrapavolosz biztos, aki a migrációért felel, és kollégája meglátogattak bennünket, és ez jelentős volt, mert fontos volt, hogy támogatást kapjunk különböző szervezetektől, alapoktól. Láthatják itt, a, hogy az UEFA és az Európai Bizottság is segített, aztán ipari szereplők, és ezek különböző szereplők, a civil társadalom, a e, magánszféra képviselői, nagyon fontos a támogatásuk, mert enélkül nem lehetett volna megcsinálni ezt a projektet. Ez elvezet bennünket az utolsó diához. Tehát mi lesz a következő lépés? lépés? A mi projektunk azok a menekültek integrációjának egy kis lépése, de nagyon fontos, hogy a civil társadalom képviseli, és más magán és állami szereplők együttműködjenek, hogy, hogy megoldásokat találjanak a menekültek számára. Beszélni kell hozzájuk vagy velük, és mivel hosszú utat kell nekik megtenni, ezt mások segítségével meg kell tennünk, hiszen mások segítsége nélkül ezt nem lehetne. A, beszélni kell a különböző tényezőkről, változókról, tehát például egy multikulturális klub eh, eh, eh, hogyan működik, hiszen vannak olyan helyek, ahol ezt nehezebb lenne megvalósítani. Fontosak, fontosak a számok, mint ahogy mondtam, ha tíz menekült kell naponta, Jó, akkor itt befejezem. Nos, én kiskorúaknak Szentpierben, Brüsszelben vagyok a vezetője. Ezek a fiatalok, amikor megérkeznek, akkor mi vagyunk az első hivatalos címük. Négy hetet törtenek velünk, ahol a profiljukat megrajzoljuk. A második fázisban megnézzük, hogy, hogy milyen struktúrákban lehet őket elhelyezni. Három-négy percben szeretnék előr beszélni. Havonta bizonyos számi menekült jön, fiatal. 2015. decemberében 700-an érkeztek belga területre. Ezek mind késéret nélküli fiatalok Afganisztánból, Eritreából, Gineából, és nyilvánvalóan attól függően, hogy honnan jönnek, az ismereteik változnak. Az afgánoknak például 70%-a maradhat belga területen, hogyha ezt akarják. a, hogyan fogadjuk őket. Szeretnénk nekik struktúrát és stabilitást biztosítani. Nyilvánvaló, hogy első fázisban megismerni próbáljuk őket, hiszen nem csak, és tanácsokat adni nekik, figyelni rájuk, mert nem csak jó arakaratú emberek foglalkoznak velük majd. Tehát e, három e, stádiumos e, kíséretet biztosítunk, tehát beszélünk nekik az iskoláról, a vallásról, hogy hogy meghatározzuk, hogy, hogy mell, milyen fajta értékeket adjunk át nekik, a jövő képüket is megrajzoljuk. Nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk, és hogy minden fiatalra figyeljünk. És Krajnemmel együtt nagyon örülünk, hogy a szíriaiak fotbalozhatnak az afrikaiakkal együtt, mert néha, hogyha összetesszük őket, akkor ez nem könnyű feladat. Azt hiszem, hogy ha nyitott szellemmel fordulunk hozzájuk, és felfedeztetjük velük, hogy milyen más kultúrák vannak, például az étkezéseket is megosztjuk, és azok a fiatalok, akik elhagyták az országukat és ide érkeznek, azok számára a, a mi feladatunk az, hogy, hogy értelmet adjunk a következő lépéseiknek, ezért kísérjük őket, és szeretnénk értékeket átadni nekik. Köszönöm. Köszönöm. És az integrációról beszéltünk, nem csak a, a menekült ügyről van szó, hanem a gyerekeket be kell fogadni a társadalomba, a családok fogják, fogadják őket, és a, az integráció nagyon fontos. És nagyon fontos, hogy a helyi képviselők, a nemzeti képviselők, azok mind lássák, hogy ez mit jelent. Köszönjük épp ezért a, ezt a, az előadást. Az pont azért akartuk ezt bemutatni, hogy vannak sikeres példák is hozzájárulhatnak a menekültek a társadalom életéhez és a társadalom felépítéséhez. És lehet, hogy a jövő sztárgyai lesznek. És hogyha csak a problémákról beszélünk, akkor ezt nehéz elképzelni. Nos, akkor lezárhatjuk? az az, az érzésem, hogy ha csak valaki más nem akar még mondani, Valaki még akar erről hallani? Nos? Nos, valaki akar még hozzászólni a Krajnem részéről? Jó lenne, hogyha egy menekültnek a hangját is hallanánk. Én magam nem vagyok menekült, de valóban Elnök, igen, csupán ki szerettem volna emelni azt, hogy lett volna értelme, hogyha hoztok magatokkal egy eh, menekültet, egy menekültet is, akit bemutathattok. Én magam nem vagyok menekült, de tény, hogy én is emigráns vagyok Európában, az Egyesült Királyságban. Megadom tehát a szót. Köszönöm, én sem menekült vagyok, de azért szívesen szólok még pár szót. Csupán szeretnék egy kicsit visszajelezni arról, amit Benjamin előttem már elmondott. Én magam régóta figyelem a klubban, ahogy Benjamin a gyerekekkel dolgozik. És egy komoly dolgot szeretnék kiemelni ebből. Amikor a gyerekek megérkeznek az FC-be, tudnunk kell, hogy mindig csoportokban vannak. Hiszen különböző országokból érkeznek, különböző nyelveken beszélnek, sőt, még különböző bőrszínűek is, hogyha már erről beszélünk. Egy dolog azonban egyértelműen kiviláglik belőlük, hogy amikor kint vannak a focipályán, hogyha ezeket az akadályokat eltávolítjuk, és egy olyan közös sport mellé helyezzük őket, mint a futball vagy a kriket, azt látjuk, hogy a gyerekek mindent elfelejtenek. Elfelejtik a különbségeket, elfelejtik a különböző dolgokat, amik egymástól elválasztanák őket, és amik különbözőek az életeik között. Egy konkrét helyzetet szeretnék kiemelni. Azt hiszem, két héttel ezelőtt volt egy ilyen eset, szerdán talán, az afgán csoportát az egyik oldalon, a másik oldalon pedig fekete afrikai gyermekek. És a, a pályán valami egészen új dolog történt. Az egyik afgáninak neki mentek, ezért elesett az afrikai csoportból egy ember kiszállt, és oda ment segíteni az afgán fiúnak. Apróság, egy apró helyzet, de lehetett látni, hogy az edzés után, miután egy afrikai gyermek kisegítette az afgán társát, valahogy sikerült közöttük kialakítani valamilyen kapcsolatot, egy ilyen baráti jellegű dolgot, nem is tudom, talán varázslatnak nevezném. Volt egy ilyen varázslatos pillanat, ami összeforrasztotta őket, kapcsolatot teremtett közöttük. És úgy vélem, hogy pont erre van szükség egyetlen olyan pillanatra, egy helyzetre, ami a teljes kontextus megváltoztathatja, akár az egész világban. Köszönöm a szót. Mi is köszönjük. Köszönjük. Tehát én már eleget beszéltem, van, van-e bárki, aki hozzá szeretne szólni? A háttértől függetlenül. Ne féljenek tőle, én csak az igazságra próbálom felhívni a figyelmet. A dolog úgy néz ki, hogy ha valaki igazából képviseltetni akar egy ügyet, akkor nagyon jól jön, hogyha valakit mögé állít, mint például egy menekült fiatal focistát. De megértem, hogy nem volt egyszerű. Igen, valóban nekünk ez volt a célunk, hogy hozzunk néhány menekült srácot, hogy körülbelül megnézhess, hogy miről beszélünk, de nagyon nehéz volt, bonyolult, hiszen euh, tudniuk kell angolul vagy franciául beszélni, nem jöhetnek el csak úgy a fogadóközpontból, stb. És lehet, hogy nem akartak eljönni egy ilyen rettentő unalmas konferenciára, amikor foszizhatnának is. Legközelebb hozunk magunkkal néhány gyereket megkérdezem a kollégánkat, hogy hozzá szeretne ő is szólni. Ma euh, az oktatói tapasztalatomról szeretnék pár szót szólni a projekt kapcsán. Néhány nyelvi alapot megtanítunk a francia nyelvből, és utána egy picit megismertetjük őket az intézményekkel, az intézmények alapgondolatával, például azzal, hogy van Brüsszel, aztán Belgium szerkezetével, hiszen ez a befogadó ország, aztán beszélgetünk velük, és megpróbálunk hidakat találni az ő életmóduk és a mi életmódunk között, és olyan kérdésekre kérünk ki, térünk ki, mint a klíma, az e, élelmiszerek, az ennivalók. Például nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy hó van, úgyhogy nagyon érdekelte és meglepte őket a hó. Aztán az egészségügyről, a közlekedésről is beszélünk, például nem ismerik a villamosokat. A villamos a Brüsszelben újdonság számukra, ilyet még az országukban nem láttak. Aztán sokat beszélünk a sportról is. Milyen korlátokba ütközünk, mindig változik a fiatalok száma, akik eljönnek hétről hétre, a származási helyük is nagyon változik. Megpróbálunk egy picit, megpróbáljuk őket beszéltetni arról, hogy Afganisztánban, közél-keleten, Afrikában milyen helyzet van. Aztán kell, hogy legyen valami alap, nyelvi alap, amivel tudunk kommunikálni velük angolul, németül vagy franciául. Előfordul olyan is, hogy egyik nyelven sincsenek semmi alapjuk, és akkor kell találnunk egy afgán esetében, aki csak pastú nyelven beszél, egy másik fiatalt, aki tud neki fordítani. De ez egy kezdeményezés arra, hogy egy párbeszédet indítsunk belül, velük. Türelmetlen vagyok egy picit, hiszen mindig várom azt, hogy illetve ők is mindig türelmetlenek a beszélgetés során, hiszen a jutalom az számukra, hogy végre focizhatnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Igen, látom, hogy a nyelvi kérdés mennyire fontos, és az, hogy egy kicsit a, a e, bizalmukat kiépítsük, és így könnyebb legyen integrálni őket. Ez nagyon inspiráló projekt, köszönjük szépen. Remélem, hogy nem fogják megtiltani a fiataloknak a hivatalos szervek, hogy legközelebb ellátogassanak hozzánk. Nagyon nagyra értékeljük, hogy eljöttek. És ezt a nagyon pozitív hangot meghallhattuk a mai napunk végén. Sajnáljuk, hogy, hogy sok embernek már el kellett hagynia a termet így az ülés végén, de nagyon szépen köszönjük ezt a pozitív példát. És biztos vagyok benne, hogy ez jelenti a jövőt. Kollégák, és különösen azoknak köszönetet mondok, akik itt maradtak végig, köszönetet mondok a hozzájáruláshoz, a konferenciához, köszönöm a parlamenti képviselőknek, és a parlament alkalmazottainak is, hogy lehetővé tették ezt a mai napot a munkacsoportoknak az anyagát kidolgozták. Minden rendelkezésünkre álló anyagot köröztetni fogunk önök között. Köszönöm szépen még egyszer. Viszontlátásra!